a következő ülés elején fogják jóváhagyásra a parlament elé terjeszteni, amennyiben nincs ellenvetés, a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat haladéktalanul továbbítom a bennük megnevezett személyeknek és testületeknek. A parlament ülését megszakítom, az ülést berekeztem. Jó utat kívánok!